resumed the minutes of yesterday's sitting and the text adopted. Akkor megnyitnám az ülést, a tegnapi ülés jegyzőkönyvét önkönyve rendelkezésre áll, és ha nincsenek ellenvetések, akkor elfogadottnak tekintjük. Első napi